Az április 14-én megszakított ülésszakot ezennel újra megnyitom. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák! A legtöbben pontosan tudják, hogy 1986. április 26-án mit csináltak, mit tettek. Erre a napra minnyáján jól emlékszünk, 30 évvel ezelőtt tört, történt, 1986. április